Alde kérdése fordult az elnökhöz, hogy kérjük Klinz úr kinevezését a Svájccal, Norvégiával és az EU-Izland közös parlamenti bizottságban, valamint az Európai Gazdasági Térség parlamenti bizottságában való tagságban. Naktetal asszony pedig az Indiával kapcsolatos delegációkban, ezen kívül Müller asszony az Ausztráliával, Új-Zélanddal való delegáció, valamint Hirsch asszony az EU-Törökország közös parlamenti bizottság tagjaként kerül kijelölésre. Aztán az EFDD frakció kérte az elnököt, hogy Möjtön úr kinevezését hagyja jóvá a Libe bizottságban, valamint a Nőjogi Bizottságban, és az adóelkerülés és rossz igazgatás az EU adófizető pénzével foglalkozó szakbizottság tagjaként. Van-e felvetés, ellenvetés ezekkel a kinevezésekkel kapcsolatban, ha nincs, akkor jóváhagyjuk azokat.